Folytatjuk. Következik a mai napirend következő pontja. Az Európai Parlament alelnökeinek megválasztása. A következő neveket kaptam jelöltként az alelnöki posztra. Roberta Angelilli. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberent Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Tym... Több mint 14 jelöltünk van az alelnöki posztra, de csak 14 alelnököt választhatunk. Ö, akkor szavazás következik az első körben ugyanazok fogják ja. Any- számolni a szavad, szavazatokat, akik az elnök választásnál tették, úgyhogy kérem jöjjenek oda a szavazó urnákhoz. Tehát még egyszer elmondom, mivel több a jelöltek száma, mint a helyek száma. A 15-ös cikk első bekezdése szerint titkosan kell szavaznunk. Emlékeztetni szeretnék mindenkit az említett jogszabályra. Mindenkinek egy szavazó cédulát lehet használni, és ki kell választaniuk az egyéneket az alelnöki posztra. Kérem, foglalnak helyet, mert nagyon fontos pontokat szeretnék felolvasni a szabályzatunkból, illetve arra szeretnék utalni, hogy mit fogunk tenni az elkövetkezendő 20 percben. Az első körben tehát 14 alelnöki posztunk van, azok a jelöltek, akik abszolút többséget kapnak, megválasztásra kerülnek. Ha kevesebb a jelöltek száma, mint a posztok száma, annak érdekében, hogy több jelöltünk legyen, egy második fordulóra is sor kerül. Ha harmadik fordulóra is szükség van, akkor egyszerű többség lesz elegendő a jelöltek megválasztásához. Rozdano koperty i karty do głosowania. Szeretném elmondani önöknek, hogy borítékokat is kiosztottunk a szavazó cédulákkal együtt. Kérem, csak azokat a szavazó cédulákat használják, amelyeket kiosztottunk. Be kell x-elni a jelölt neve mellett a ö, kockát. Még egyszer elmondom, mivel 14 poszt van, maximum 14 szavazatot lehet leadni. Az olyan szavazó cédulák, amelyek több X-et tartalmaznak 14-nél, érvénytelenek lesznek. Hogyha valamit elrontottak, akkor egy teremőrt kérjenek meg, hogy egy másikat adjanak önöknek, és a régi, az elrontott szavazó cédulát meg kell semmisíteni. Ha 14-nél többet jelölnek be, akkor érvénytelen a szavazatuk ha elkészültek a szavazással, tegyék bele a szavazó cédulát a borítékba. Most pedig megnyitom a szavazást, még egyszer szeretném elmondani a kollégáknak, megnyitom a szavazást. I would like to ask if it is connected. Arra kérném, kér, az, az, arra kérném a kollégákat, hogy menjenek e szavazni. Kérdés, van-e, van-e minimum kitétel, tehát akkor nincsen minimum szavazatszám, ugye? Thank you for this question. Köszönöm a kér- kérdést, Szájer úr, mondja az elnök. Szájer úr? Szájer úr, megköszönöm a kérdést. Tehát nincs minimum szám, lehet egy emberre szavazni, vagy két emberre is szavazni. Ez végül is lényegtelen, megköszönöm a kérdést. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Arra szeretnék mindenkit kérni, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy van olyan, aki még nem szavazott. Játszek! Kérlek szépen! Addig várunk rád, ameddig szeretnéd, amíg csak akarod. Proszę Państwa, kto jeszcze chce oddać... Hölgyeim Uraim, van-e még valaki, aki nem szavazott eddig? Some of you are moving very quickly, I understand. Egyes képviselők nagyon gyorsan változtatnak helyet, talán az urnához igyekeznek?

I am asking you second time. Másodszor is kérdezem önöktől, hogy igyekszik-e még valaki az urnához? Van-e, valaki, van-e még valaki, aki nem szavazott? Harmadszor kérdezem. Szándékszik-e még valaki szavazni? Hölgyeim és uraim! Zamykam głosowanie. Ezennel lezárom a szavazást. Megismétlem, lezárom a szavazást. Most pedig arra kérem a szavazatszámlálókat, az R0100, hogy az R0101-es szobába menjenek, ott fogják megszámolni a szavazatokat. Most pedig berekeztem az ülést, és majd tájékoztatom önöket arról, hogy körülbelül mikor kezdjük újra, valószínűleg egyébként egy óráig fog tartani a szavazatok számlálása. Akár 45 perc alatt is egyébként megszámlálhatók a szavazatok, de egy óránál biztos nem telik több időbe ez. Ezzel az ülést berekeztem.